So, liebe Kolleginnen, liebe Kedves kollégák! Lassanban beszélek, mint szoktam, hogy még mindenki visszatérhessen a WC-ről, lenyelhesse a szendvicsét, és egy kicsit elismételem, hogy délelőtt miről volt szó. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, amelyek betegségem alatt elértek. A frakciómban elmondtam már, hogy ugyan visszajöttem már, de még nem pörögtem föl teljesen, de köszönöm, hogy a bizottság befogad, és újra vihetem az elnöki tisztséget. A magam részéről mindent megteszek azért, hogy működjön a dolog. Hetedik napi rendi pontunk következik. Az EGF alkalmazása. Elektronikusan kell szavaznunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, David Kaza, 3 EPP. David Kazán, hárommal több néppárti szavazónk van. Fleißig, fleißig. Dicséretes, de most egy kicsit túlzó az a lelkesedés. Most már csak egyel több ember szavaz, mint lehetne. Na most végre működik. Elfogadtuk a próbaszavazást. Pontosabban ez nem próbaszavazás volt, hanem az EGA kérenekről való szavazás. Nyolcas napi rendi pont, Európai Munkahelyi Biztonsági Egészségvédelmi Ügynökség, F kompromisszum mellette. Dagegen enthaltungen. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette. Ellene nem egyértelmű. Lehet, hogy ez a 8 hónapos távol létem miatt van így. Ellenőrizzük elektronikusan. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 28-21 arányban elfogadtuk. 40-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette ellene elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizni kell, attól tartok. A 43-as, mintha nem lett volna elég egyértelmű. Ha mindenki szavazott, a néppártán megint egyel több szavazatunk van. Ezért újra kell szavaznunk, néppárt figyelje jobban oda. Újra szavazunk, zajlik a szavazás. Na, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 29-18 arányban elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es tessék mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, ellenőrzést kérnek. Hát legyen. 47-esről akkor újra szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 24-20 arányban elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 50-esről nem kell szavaznunk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromiss I dafür, dagegen enthalten. I mellette ellene elfogadtuk. J dafür. J, vagyis J mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene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 tartózkodás, elfogadtuk. Fú, kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 98-as, igen, igen, tessék, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 99-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as módosító, ami a százassal megegyezik, mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. Költségvetési 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-est visszavonták, 105-106 együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 113-as mellette ellene. Ezt nem látom egyértelműen. Kérem, hogy a 113-asról géppel is szavazzanak. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 31-14 arányban kicsit még a látásomat lehetne hegyezni. 16-os mellett, ezt erről nem kell szavaznunk. 17-es mellette ellene tartózkodás. Úgy érzem, hogy elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos. Kérem, hogy géppel is szavazzunk. Ha mindenki szavazott, akkor a szavazást lezárom, és elfogadtuk. 18-as tessék mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, budget 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, budget 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, W kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as és 130-as együtt mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 131 mellette ellene elfogadtuk. 132-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 132-es a tét, tessék szavazni. Kis többséggel elfogadtuk. Akkor most ha a 21-esről szavazunk, vagy hogyan szavaztunk a 21-esről, elnök úr? Igaza van. a 21-esről nem felejtettem szavaztatni, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most 133-as, ugye? Nem? Yes, okay. Sorry. ez meg, de 132 angenommen. Nem, erről nem kell szavaznunk, ezt már elfogadtuk egy másik kapcsán. 134-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 136-osról nem kell szavazni, X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene a 22-es és a 144-es együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 145-ös mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. A 145-ösről kérem, hogy szavazzanak a szavazógéppel. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást 30-19 arányban. 146-os mellette ellene tartózkodás úgy érzem, hogy elfogadtuk. Kíván valaki ellenőrzést? Igen, akkor nézzük a 146-os géppel. Ha mindenki szavazott, akkor elfogadtuk. 27-23 arányban. 13-as költségvetési mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 147-es mellette, és 148-as együtt. Igen, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosítóról nem szavazunk. C. A 29-esről kérnek ellenőrzést? Jó. Megnyitottam a szavazást, a 29-esről lezárom azt. Elfogadtuk. A kettesről nem kell C. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellene nem, nem egyértelmű. Elnézést kérek, de nem merem kimondani, hogy mi az eredmény. 33-asról kérem géppel is szavazzanak. Elfogadtuk egy kicsit magasabbra emeljék, lendületesebben vagy láthatóban jó, ha kérhetem a karjukat. Kettes a büdzsi bizottságtól mellette, ellene tartózkodás elutasítva, dénes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 34-esről kell szavaznunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 35-esről nem, mert azt visszavonták. Bajit 3-as mellette, ellene tartózkodás úgy érzem, hogy elutasítottuk, de nézzük meg. Alle abgestimmt? Dann ist jetzt geschlossen. Lezárom a szavazást. 25-25 szavazat arány, szavazat egyenlőség mellett elutasítottuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 36-osról nem kell szavaznunk, így akkor a záró szavazás következik a jelentéstervezetről. Megnyitom a záró szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom ezt. 46-3 arányban szép többséggel megszavaztuk, gratulálok az előadónak, és akkor most következik a következő napi rendi pont a tárgyalási mandátum, ja még nem a következő napi rendi pont, hanem a, napi rendi pont, hanem a tárgyalási mandátumról szavazunk géppel, ha mindenki szavazott, akkor Lezárom a szavazást. Ugyanaz az eredmény. Még egyszer gratulálok a jelentés tevőnek, az előadónak. Akkor a 9-es napi rendi pont következik, az Európai Szakképzés Fejlesztési Központ, a SZEDEFOP. De kompromisszum ellete ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a hatas módosítót visszavonták, 41-es, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Viszont ellenőrizzük a 41-est, nem volt egyértelmű. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. 42-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 44-es mellette, ellene, Ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük. 44-est ellenőrizzük tehát. Mindenki szavazott? Lezárjuk a szavazást. És elutasítottuk. Hetes módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 45-46-os visszavonták, E kompromisszum, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Budget 6-os, ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 51-es mellette, ellene tartózkodás, E, kész, készfelem és a nem, nem, nem egyértelmű, kérem, hogy szavazunk géppel, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor le is zárom, és elutasítottuk. Ötvenkettes következik szóbeli kiegészítéssel Emilian Pavel részéről. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. E, ellenőrizzük? Úgy van, úgy lesz, egy ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös módosító és a budget 7-es első része, ezek az, azonosak, ezért egyszerre lehet szavazni mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítottuk. 54-es módosítót visszavonták, F kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 59-es és 7-es budget azonos, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 60 as visszavonták, H kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, J kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, I kompromisszum a következő oldalon mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as következik, ha jól tudom. Elnézést, elnézést. K kompromisszum. Raugrunk, ki van mellette? Ellene, Tartozkodás. Elfogadtuk. kompromisszum mellette, ellene, tartozkodás. Elfogadtuk. M kompromisszum mellette, ellene, tartozkodás. Elfogadtuk. N kompromisszum mellette, ellene, tartozkodás. Elfogadtuk ó kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. P kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. X kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. S kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 13-as, nem, 91-es, mi van mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk, jó lenne, ha ellenőriznénk elektronikusan. Ha mindenki szavazott, akkor lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 94-es következik. 92-es, bocsánat. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Q kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. Budget 8-as mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. 96-as, bocsánat, nem. R kompromisszum következik, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. T kompromisszum következik. T, tehát ki van mellette, ellene, tartozkodás elfogadtuk. U kompromisszum mellette, ellene, tartozkodás elfogadtuk. V kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartozkodás elfogadtuk. Dupla V mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 117-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Y mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. A budget 9-es módosítója ki van mellette, ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de nem Akkor a Z kompromisszum következik, mellette ellene tartozkodás elfogadva, 128-as orali, szóbeli kiegészítéssel ki, mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. Ha mindenki szavazott, akkor elfogadtuk. A budget 10-es módosítója következik, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20-as módosító 129 és budget 11-es azonos, együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 130-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát 130-asról elektronikusan szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor le is lezárjuk. Elfogadtuk. 131-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. AA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 138-as mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. Szeretnénk ellenőrizni, ugye? 138-as, tehát ha mindenki szavazott, akkor le is zárom. Elutasítottuk. AC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk AD kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk vagy 13-as, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 146-os, elfogadtuk, elutasítottuk, bocsánat, 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellette részenként szavazunk, az első részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell, tehát a 34-eset elektronikusan ellenőrizzük. Ha mindenki szavazat, akkor le is zárjuk. El, elutasítottuk C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 35-öst visszahúzták, visszahúzták, kettes budget mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es módosító mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, 37-es tehát. Ha mindenki szavazott, akkor ezt el is fogadtuk. Most tehát. Das heißt, Abstimmung 1. Először a mandátumról kell szavazni, aztán az összetételről. Nézzük. Először is zárószavazás, megnyitom a zárószavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Gratulálok az előadó mak. Most a mandátumról szavazunk. Második szavazás, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, megadtuk a mandátumot, gratulálok az előadónak. So, dann ist aufgerufen der Tagesordnungspunkt 10, Európai... napi rendi pont következik. Európai Alapítvány az élet és munkakörülmények javításáért Eurofound C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D2-es kompromisszum, jól mondom? Mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a D2-est, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. One point, one point, point for you. Okay. Egy pont önnek. A C, a D2-ről még egyszer szavazunk. D2. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Akármit csinálunk, ezt elutasítják. Dénes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás úgy láttam, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük az Y-t.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 Checken wir 121. Alle abgestimmt? 121-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 154-es helyett az I kompromisszumról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. I2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 15-ös mellette, de a másik részét úgyis visszavonták. 15-ös, illetve a 6 per 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. L mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. M mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Enne, mint Nóra, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. N kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. O kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. P kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Q kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. R mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. W mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 133-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 134-es mellette. Elnézést, erről nem kell szavazni. S kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. T mellette, ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. A 140-est visszavonták, 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 142-esről nem kell szavazni. 145-ös mellette ellene tartózkodás. 145-ös. Igen, erről kell szavazni, és el is fogadtuk. 146-osról viszont nem kell. Ú. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva, U2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 140, pardon, 152-es, jelen egy kompromisszum kimaradt. Jó, hogy figyelnek. V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-asról nem kell. 158-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 161-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 161-est. Lezárom a szavazást, kis többséggel elutasítottuk. Egy szavazata. 33 162-es együtt, mellettük, ellenük tartózkodás. Elfogadtuk őket, a V2-es kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 163-as mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk, de ellenőrizzük. 163-asról szavazógéppel is szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom elutasítottuk. 164 és 165-ös együtt szavazunk róluk, sőt a 166-os is. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk őket. Budget 8-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. X kompromisszum mellette Elfogadtuk, 9-es, Madüttől, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Vagy ellenőrzés kérnek. Jó, akkor a Bazit 9-esről szavazunk géppel is. Ha mindenki szavazott, Jó, Z kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás. Előttes elfogadtuk elnézést. 176-os, ról nem szavazunk, 122-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk így a 177-esről sem kell szavazni, meg a 178-asról sem, 39-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 179-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. az ellenőrzés kérnek. 179-es, tessék. Ha mindenki szavazott, akkor elfogadottnak tekintjük, mert hogy ez volt a többség. 180-asról nem kell, AA kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es nem kell, de a 185-össel együtt mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk őket. BB kompromisszum. Ellenőrzést kérnek? Nem. Nem, jó. Na most ellenőrizzük, vagy ne? Van, aki azt akarja, hogy igen, ehhez joga van. 41 és 185-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elutasítottuk. BB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 191-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 192-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. CC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 196-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 197-esről nem kell szavazni, 43-as mellette ellene elutasítva. 198-as mellette ellene tartózkodás. Az S és D frakció hát nehezen emeli a karját. Ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, a 197-esről, vagy 198-asról szavazunk már. 198-as. Ha mindenki szavazott, lezárom, elutasítottuk. 199-es mellette ellene nem, nem egyértelmű, ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 44-esről nem kell szavazni, A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 48 as Lezárom a szavazást. 49 mellette ellene tartózkodás nem látszik. A 49-est ellenőriznünk kell. Ha mindenki szavazott, akkor elutasítottuk. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-osról nem kell szavazni. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, az 57-est ellenőriznünk kell, elfogadtuk bazit kettes, mellette ellene tartózkodás. Még egyszer kérem. Budget kettes, mellette. Ellene. Elfogadtuk. 58-asról nem kell. B2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás B3, igen. Elfogadtuk B3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 59-es So, dann stimmen wir ab über den Bericht mit dem Inhalt. Wir machen das Not as roll call vote, as roll call. Wir stimmen als roll call vote. Electronic vote. Elektronikusan kell szavaznunk a jelentés tervezett egészéről. Ha mindenki szavazott, akkor gratulálok a jelentés írójának. Most pedig a mandátumról szavazunk elektronikusan. Ha mindenki szavazott, akkor megvan az eredmény. Gratulálok az előadónak és minden tárgyalónak. Ezzel ezt a jelentést akkor betudtuk. Holnap fogunk majd egy ajánlásról a koordinátorokkal még egyeztetni. Csak nyugi holnap, ez csak megjegyzés a részemről, a koordinátorokkal erről még beszélünk, és azt javasolnám, hogy az utolsó három jelentés előadói az ügynökségek kapcsán még egyeztessenek egymással, a koordinátorok döntését nem tudjuk megelőlegezni, csak gondolkodjon ezen mindenki. 11-es napirendről nem szavazunk, és akkor végül, de nem utolsó sorban, vagy utolsó sorban, de nem végül. A 12-esről szavazunk. Whistleblower. A whistleblowerek témája. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette ellene elfogadtuk, ha jól látom. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás megint nem egyértelmű. Elektronikusan kell erről is szavazni. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. A szavazást elfogadtuk. Elkompromisszum. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, emme kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, P kompromisszum, mondja az elnök, bár tolmások szerint az N-ről is kéne szavazni, és lám tényleg így van. Nem, mégsem. Ne szóljanak bele. A képviselők. P kompromisszumról szavazunk, mellette ellene elfogadtuk. Most szabadunk az enről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Q kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-es mellette, ellene elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. Jó, 84 fel akkor géppel ha mindenki szavazott, akkor elutasítottuk. R mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. F kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. I kompromisszum mellett ellene tartózkodás T, ugye? O kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 99-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, E mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Dénes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os módosító mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk, ellenőrzést kérnek a 26-osról, kérem szavazzanak, elutasítottuk. Gémin Gábor, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek? Ha bárki kéri, akkor ellenőrizzük. 37-esről akkor géppel is szavazzanak. Igen, 37-esről szavazunk. Ha mindenki szavazott, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. De van, aki ezt vitatja, a többség nem vitatja. 40-es mellette ellene tartózkodás Elutasítottuk a 40-est. Záró szavazás következik a szavazógéppel. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Gratulálok az előadónak. Szép eredmény, 50-0 arányban. Erre majd iszunk egy pesgőt. So. Nos akkor. Vége is van a szavazásnak, kérdezi az elnök önmagától.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 Akkor nem szakítjuk félbe az ülést, ha itt van a következő téma előadója. Tizenhármas napi rendi pont. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása a tagállamokban. Szeretettel üdvözlöm körünkben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 Also jetzt rufe auf den... Na, 13-as napi rendi pont. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása a tagállamokban. Üdvözlöm Jan Timovski urat az EPRS-től, aki most elmondja nekünk a lényeget, az értékelés eredményeit. Öné a Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és tisztelt képviselők, természetesen nagy öröm, hogy az IPRS nevében eljöhettem, és bemutathatom önöknek azt a terméket, amit elkészítettünk, hogy segítsünk az önök munkájában. Úgy tudom, hogy 5 percet kaptam, tehát néhány dia segítségével megpróbálom röviden összefoglalni azt a kiadványt, amit, hogyha jól tudom, akkor önök valamennyien megkaptak papíron. Az Európai Parlament kutatási szolgálata, és különösen annak a C igazgatósága, illetve annak az expost értékelő egysége egyebek között azzal foglalkozik, hogy vagy házon belül, vagy külső eredetű szakértelemmel eh, segíti a szakbizottságok munkáját, különösen a végrehajtási jelentésekben. Most pedig áttérnék eh, a konkrét témára. A titkársággal egyetértve néhány hónappal késlekedett ennek a kiadása, mert a vonatkozó workshopot márciusban tartották, és ekkor mi még nem voltunk készen a szükséges részletekkel. A számvevőszék jelentését is, illetve a bizottság válaszát is bevontuk az anyagunkba, nem csak azért, hogy az aktuális helyzetet ismertessük, hanem hogy meg tudjuk ítélni azt is, hogy sikerült-e elérni a célokat, illetve hogy az értékelés korlátait fel tudjuk állítani, ugyanis nem sok adat állt rendelkezésünkre. Az alapvető információ természetesen a képviselőket nem kell nagyon emlékeztetni erre, de néha laikusok is olvassák a kiadványainkat, ezért fontosnak tartottuk kiemelni ennek eh, a kezdeményezésnek a hátterét, és eh, mivel én is a kiadvány szerkezetét követem, én is elmondom ezt. Fontos megkülönböztetni az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést és az ifjúsági garanciát, amely eh, támogatást biztosít azokban a tagállamokban, ahol a legmagasabb volt a munkanélküliség. Ez egy kiegészítő finanszírozási kezdeményezés, és egy válságra való válaszlépésként született a frontloading keretében, illetve a, a megnövelt előfinanszírozás is lehetségessé vált. Nagyon összetett utánkövetési követelményeket ír elő a vonatkozó rendelet, és láthattuk, hogy az Európai Bizottság számára nehézséget okozott, hogy ezt az információt beszerezze a tagállamoktól, mert az operatív programok végrehajtása is késett, és azok az adatok, amiket a bizottságtól kaptunk, azok a tagállamoktól érkeztek, de nem teljesen töltötték be azokat a követelményeket, amelyeket az uniós jogszabályok előírtak. És fontosnak tartjuk jelezni, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés nem az egyetlen olyan EU-s eszköz, amely ilyen vagy olyan módon az ifjúsági munkanélküliség problémáját hivatott megoldani. Természetesen ezt a gazdaságpolitika szélesebb kontextusában szükséges vizsgálni. Az adatok, amelyekről beszéltem, amelyek a kiadványban is szerepelnek, először is azt mutatják, hogy hogyan néz ki az ifjúsági garancia rendszere. Természetesen erről készült egy külön jelentés is, de ez mégis egy fontos keretet nyújt a foglalkoztatási kezdeményezésnek. A legtöbb tagállamban már elindultak ezek a programok. Az Európai Bizottság általi elfogadás szintén hozzájárult ahhoz, hogy csak később tudtuk a dokumentumunkat közreadni. A rövidtávú és hosszú távú eredmény mutatószámok még nem szerepelnek a kiadványban. A bizottság anyagából azt láttuk, hogy fontos megmutatni azt, hogy merre haladtunk. Ezért a számok egyrésztről az uniós források felhasználásának emelkedését mutatják, másrésztről pedig az Európai Bizottság adatai azt mutatják, hogy a tagállamokban hogyan csökken fokozatosan a munkanélküliség. A probléma, amelyel szembesültünk az, hogy nehéz a siker okát meghatározni, mert nem könnyű a korrelációt megtalálni. Lehet, hogy ez csak találgatáson alapul, és az Európai Bizottság is beismerte, hogy valószínűleg az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és az ifjúsági munkanélküliség csökkenése közvetlen kapcsolatban áll egymással, de ezt nehéz bebizonyítani. Ezért őszintén azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudjuk, hogy van-e kapcsolat a kettő között, vagy nem és ha megnézik azt a táblázatot, ami a kiadvány végén található, akkor láthatják, hogy milyen nagy különbségek vannak a számok között. Ezek a számok 2015-ből és részben 2016-ból származnak, és néhány hónap múlva valószínűleg frissíteni tudjuk az adatainkat, és ebből majd el lehet dönteni, hogy a százalékos arányok változtak-e jelentős mértékben, vagy sem. Az eredmények összehasonlító elemzése a várakozásokhoz képest megmutatta, hogy milyen intézményi kihívásokkal küzdenek az egyes országok, mert vannak olyan tagállamok, ahol már van az ifjúsági munkanélküliség ellen kiépült rendszer, és vannak tagállamok, ahol nincs ilyen. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre felhasznált forrásokat egyes helyeken nem a struktúrára, hanem egyedi programokra használták. Ahogy azt önök is tudják, az Európai Szociális Alap is tud ebben segíteni. Többször felmerült az a kérdés, és tudom, hogy néhány tagállami előadót is érdekel ez, hogy az uniós finanszírozás felváltja vagy kiegészíti-e a nemzeti forrásokat azt kell, hogy mondjam, hogy semmiképpen nem váltja fel a finanszírozás. A valódi befolyást fokozatosan lehet majd meghatározni. És azt szeretném kérni a képviselőktől, hogy olvassák el ezt az anyagot. A legfőbb következtetések közé tartozik, hogy nehéz meghatározni, hogy milyen közvetlen hatással volt a kezdeményezés. Több elérhető adat be érkezésével jobban meg fogjuk tudni ezt határozni. A következő években lehet, hogy nem lesz annyira ambiciózus a kezdeményezés, mint amilyen most volt, de ez most lehetővé tette, hogy megfelelő mennyiségű finanszírozás legyen erre a programra. És fontos még megjegyezni, hogy valószínűleg hasznos volt ez a program, de a pragmatikus és az ambiciózus megközelítés közötti különbség néha félreértésekhez vezethet. Végül pedig azt szeretném mondani, ami az utolsó oldalon is szerepel, hogy a kiadványok a bizottság némelyik jelentésére is utaltak, és elmondták, hogy a kezdeményezés ellenére több millió fiatal továbbra is munkanélkül van Európában. És ez megváltoztatja azt, hogy hogy tekintünk a témára, és hogy mennyire kívánunk kapcsolódni ezekhez a fiatalokhoz. Az Európai Számvevőszék is azt kérte tőlünk, hogy szálljunk le a földre ezzel kapcsolatban. Az előadónak nagyon sok sikert kívánok a végrehajtási jelentés elkészítéséhez. Köszönjük szépen! Most pedig Romana Tomszól, az előadótól fogjuk eh, hallani a véleményét. Köszönöm szépen! Először is eh, szeretném megköszönni mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a jelentéshez. Köszönöm a szakértelmet, eh, amit beleadtak ennek a jelentéstervezetnek az előkészítésébe. Amikor elkezdtük ezt a feladatot, akkor gyorsan rájöttünk, hogy ez nehéz lesz, éppen azon az okok miatt, amit az imént hallhattunk. Nagyon kevés megfogható minőségi adat állt rendelkezésünkre. Például azért, mert a statisztikai adatok továbbra is nagyon gyenge minőségűek. Ennek ellenére sikerült elkészíteni a jelentéstervezetet és megfogalmazni néhány kulcsfontosságú üzenetet. Ezek is szerepelnek a jelentésben, és ezek tükrözik az én álláspontomat is. Sorrendben fogom ezeket megemlíteni. Először is fel kell tennünk magunknak egy nagyon fontos kérdést, mégpedig azt, hogy mi a jövője ezeknek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéseknek. A vita, ami erről a kérdésről szól, a forog, hogy folytatódnak -e ezek a programok, és hogyan. És ez nagyon fontos, még nem fejeztük be a küldetésünket, ugyanis az Európai Unióban nagyon magas munkanélküliséget tapasztalhatunk a fiatalok körében, és ezek a fiatalok számítanak a segítségünkre. Nagyon fontos még ezen kívül az, hogy megválaszoljuk azt a kérdést, hogy mit teszünk a kezdeményezésre elkülönített költségvetéssel. Növelni kéne ezt a költségvetést? Én azt gondolom, hogy igen, és támogatnám is ezt az intézkedést. De el kellene érni azt is, hogy ezt a költségvetést felelősségteljesebben költsük el, mint ahogy azt mostanáig tettük. A jelentésben kiemeltem a fontosságát annak is, hogy a politikai akarat támogató legyen. Amikor a fiatalok munkanélküliségéről beszélünk, ez egy nagyon fontos terület. És szeretnék ezen kívül még kiemelni egy másik nagyon fontos témát. Konkrétabban a munkaerőpiac, illetve az oktatási rendszer közötti kapcsolatot. Ezzel kapcsolatban is az a véleményem, hogy a fiatalok olyan oktatási programokat kezdenek el, amelyek nem vezetnek foglalkoztatáshoz. Az oktatási rendszert ezért meg kell változtatni. Mindig lehet még több pénzt pumpálni az oktatási rendszerbe, de ha ettől nem változnak az eredmények, akkor ez mindössze egy rövidtávú eszköz marad, és végül ahhoz vezet, hogy mesterségesen hozunk létre álláshelyeket. Milyen helyet azt szeretnénk, hogy fenntarthatóak legyenek a munkahelyek el kell gondolkodnunk a minőségi munkahely ajánlatok definícióján is, ugyanis ez az egyik olyan terület, amelyen nem értünk mindig egyet. Különféle források tanulmányozásával arra a következtetésre jutottunk, hogy azok az állások, amelyek létrejönnek a programok keretében, több problémát is jelentenek, nem csak minőségi, hanem időtartami tekintetben is. Ugyanis egy mindössze néhány hónapig tartó állás, vagy egy rossz minőségű állás nem tekinthető minőségi munkahelynek. Azt gondolom, hogy az a döntés, hogy 29 évre, tehát 25-29 évre emeljük az életkori határt, az egy nagyon jó döntés, mert a fiatalok egyre később lépnek be a munkaerőpiacra, és azt hiszem, hogy ehhez a helyzethez nekünk is alkalmazkodnunk kell. Ez egy olyan intézkedés, amit én nagyon pozitívnak találok. Zárásként pedig szeretném még kihangsúlyozni azt a kérdést, ami kapcsolódik a helyi és regionális szintekhez. Itt arról van szó, hogy melyik település kapja meg a forrásokat. Lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a kisebb régióknak adjuk inkább a forrásokat a jelenlegi kiválasztottak helyett. Azt gondolom, hogy a regionális eloszlás átdolgozása lehetővé tenné, hogy előre tudjunk kvalitatív értékelést végezni, és ezzel hozzájárulna a programok hatékonyságához egy helyszíni misszió áll még előttünk, szeptember 19 -e és 21-e között lesz ez, Horvátországban és Szlovéniában. És a misszió során találkozni fogunk majd szereplőkkel a saját területükön, és meg vagyok róla győződve, hogy nagyon sok fontos dolgot fogunk itt megtudni, ami szintén bekerül majd a jelentésünkbe. Mindenkit nagyon szívesen látunk, és köszönöm szépen, hogy szót kaphattam, és kellemes nyarat kívánok mindazoknak, akik még most is ott vannak. Most pedig. Grazie Presidente, grazie alla eh, relatrice. Köszönöm. Prima Eh, bozza, non è questo? Köszönöm szépen. Eh, én voltam eh, az egyik árnyék előadója ennek az első tervezetnek. Ez volt az első ülésünk, de informális ülést már rendeztünk az előadóval és az árnyék előadókkal. Az első szakaszban vagyunk jelenleg, és nagyra értékeltük, hogy ilyen sok figyelmet kapott ez a téma az érdekelt felektől. Azt gondolom, hogy ez létfontosságú, mindenképp meg kell tudnunk az ő álláspontjukat. Egyértelmű, hogy számunkra fontos, hogy az érdekelt felek bizalmát megnyerjük. Ez a későbbi folyamatokban is fontos lesz. A Horvátországba és Szlovéniába irányuló tényfeltáró misszió nagyon hasznos lesz, nem csak a módszer miatt, hanem ez egy politikai üzenet is. Ugyanis ez politikai munka, nem csak technikai jellegű adatokat gyűjtünk. És azt hiszem, hogy ez a parlament hitelességét is növeli, ha már egyszer az ifjúsági foglalkoztatásról és az ifjúsági garanciáról egyeztetünk és nagyon igaznak tartom azt, amit az előadó mondott, a végrehajtási jelentést ki kell használnunk. Az ifjúsági munkanélküli, munkanélküliség területén meg kell vizsgálni, hogy az ifjúsági garancia teljesíti-e az ígéreteit. Ennek egy fontos aspektusa sok országban látható volt, ez pedig a valódi minőség azoknak az intézkedéseknek, amelyeket a fiatalok érdekében hoznak. Az Európai Számvevőszék értékelése arra volt jó, hogy azonosítani tudtuk a szűk keresztmetszeteket és a nehézségeket a programok végrehajtásában. Időnként előfordult, hogy az erőforrásokat nem hatékony módon használták fel. Ha megvizsgáljuk például az inaktív fiatalok szükségleteit, akkor ez alapján kell cselekednünk. A bizottság is vizsgálatot végez arra, hogy hogyan néz ki az ifjúsági munkanélküliségi helyzet az egyes tagállamokban. Ezt a tavalyi év végén adta közre a bizottság. A munkaajánlatok minőségét is meg kell vizsgálni, és a parlamentnek itt konkrét egyetemleges követelményeket kellene meghatároznia, amelyek alapján az ajánlatokat értékelni lehet. és az mutató mutatószámait is fel kellene használnunk, hogy megfelelően fel tudjuk mérni az állásajánlatok minőségét. Ugyanis ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor akár félrevezető is lehet a mi munkánk. Biztos vagyok benne, hogy a tagállamok meg tudnak ebben állapodni, és nagyon örülök annak, hogy az előadó társfinanszírozásról beszél az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésben, és abban, hogy ez a finanszírozás megmaradna a jövőben is. Egyetértek azzal az értékeléssel, hogy az ifjúsági garanciát és foglalkoztatási kezdeményezést olyan eszköznek kell tekinteni, ami megkönnyíti eh, azt a eh, nehéz átmenetet, ami az iskolapadból a munkavilágába vezet. A, munka, a több munkahely létrehozása nemzeti és uniós szinten is eh, feltételezi azt, hogy további munkahelyek jönnek létre. Mindeközben a szociális jogokat is tiszteletben kell tartani. A gazdasági problémákkal terhelt időszak végén a legkiszolgáltatottabb generációval van dolgunk. Itt taktikát kell váltanunk, és több szociális beruházásra van szükség. Azt hiszem, hogy ezzel a két ifjúsági intézkedéssel olyan mechanizmusokat tudunk létrehozni, amelyek szilárd struktúrájúak és segítenek elérni nekünk a vágyott célokat. Köszönjük szépen! Anne Gierike az ICR nevében. Yes, on behalf of Jana... Jana Zigninska nevében szeretnénk megköszönni Tomsasszonynak és csapatának a jelentést árnyék előadás eh, tudják, hogy nagyon nehéz egy ilyen jelentést elkészíteni, hiszen nagyon sokat dolgozunk azért, hogy konszenzus teremtsünk, de a szöveg tükrözi mindazt, ami nekünk fontos. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy mennyire fontos ez, hogy elkötelezettséget mutassunk a tagállamok részéről azért, hogy a fiatalok eh, alkalmazási kezdeményezése kézefogható eredményeket érjen el. Számunkra ez a fenntartható foglalkoztatásban rejlik. Az árnyék előadókkal együtt azt gondolom, hogy erőteljesen támogatjuk a program monitorozását azért, hogy azt javíthassuk a jövőben, és e, jobban hozzászabhassuk a fiatalok igényeihez. Örömmel láttam a szövegben, hogy erősebb megszólítását célozza meg azoknak a fiataloknak, akiket már eltávolodtak a piac, munkaerőpiacról, például a fogyatékkal élő fiatalokét. Örömmel várom az együttműködést, és támogatom az e, a jelentéstevő kezdeti érdeklődését. Ennyit üzent Ján az Ignácka. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Martina Labajba következik. Köszönöm, elnök úr. Én is ezt szeretném megköszönni Román Tomcsnak a jelentést, és hogy megszervezte az érintettek ülését. Örömmel láttam az adatokat a jelentésben, sajnos nem láttam a kijelzőn, bár azt kérték, hogy olvassam, de nem tudtam a kijelzőn elolvasni, ha tehát kinyomtatnák, és eljutatnák hozzánk e, legközelebb, amikor erről tárgyalunk, az nagyon jó lenne. Nagyon várom a vitát az árnyék előadók e, ülésén, mert azt gondolom, hogy jelentésünkben, és Robert ezt már meg is tette, hiszen a jelentés nagyon kiegyensúlyozott, meg kell vitatnunk egyaránt a pozitív eredményeket a kezdeményezésben, de annak gyengeségeit is, valamint a jövőbeni kihívásokat. A gyengeségeket már megbeszéltük egyes alkalmakon, például az, hogy a e, megvalósítási keretrendszernek e, ne legyenek e, nehéz meghatározni az inaktív igényeket, a bürokratív és adminisztratív igényeket, és hogy ne, nagyon nehéz az összehasonlítható adatokat megszerezni persze, illetve a munkaajánlatok minőségét is meg kell vizsgálni, nagyobb erőfeszítés van szükség a tagállamok részéről, hogy jobban összekapcsolják az oktatási rendszereket a munkaerőpiacsal. Azért gondolom, hogy valamiféle háromszögre van szükségünk, amelybe bevonjuk az oktatási rendszereket, a munkaerőpiacot és a döntéshozók képviselőjét és nem csak ebben a háromszögben kell együttműködésünkben kell együttműködünk, hanem vertikálisan is, hiszen szinergiára van szükség a különféle adminisztratív szintek között, az európai, az, a nemzeti és a regionális és helyi szintek között. Ezek azok a szempontok, amelyeket a jövőben meg kell vitatnunk, és az bizonyítja, hogy a vita nagyon élő, hogy nagyon sokan hozzájárultak véleményel, az a nagyszerű, hogy a kulturális szakbizottságtól is kaptunk véleményt, ahol sokkal inkább az oktatás szempontjából közelítik meg a témát, a költségvetésitől is, ahol akiktől különféle költségvetési szempontokat kaphatunk, valamint a költségvetési ellenőrző bizottság is megnézte, hogy hogyan lehet mindezt megvalósítani és mennyire hatékony. Örömmel várom tehát a vitát, és nagyon örülök ennek a nagyon kiegyensúlyozott megközelítésnek. Elnök, köszönöm. Tanya González következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani Tomcső asszonynak az elvégzett munkát. És különösen fontosnak tartom azt, hogy értékeljük ennek a kezdeményezésnek az eredményeit. az öt éves projekt végén még mindig körülbelül 20%-os a munkanélküliség a fiatalok körében. Az én hazámban, Spanyolországban 40%-ot is meghaladó munkanélküliség van a fiatalok körében. A számvevőszék megemlítette, hogy nincs uniós szintű harmonizáció ezen a területen, és nagyon egyenlőtlenek az eszközök azok az országok, amelyek regionális vagy professzionális programokat alkalmaznak, eltérnek azoktól az országoktól, ahol állami szintű foglalkoztatáspolitika van ehelyett. Ami az Európai Szociális Alapból történő finanszírozást illeti, ez nem volt lehetséges eléggé gyorsan, és azokban az országokban, ahol ezekre szükség volt. Ugyanakkor a bizottság sikerként könyveli el azt a programot, mert 14 millióan vettek részt a, az ifjúsági garancia programban, és 3 millióan a kezdeményezésben. De itt nem keresletről van szó, hanem arról, hogy nincs elég munkahely kínálat. Azt gondolom, hogy amikor az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést megtervezték, akkor nem kérdezték meg erről a fiatalokat. Nem arról van szó, hogy ők nem lennének foglalkoztathatóak, hanem hogy nincs elég munkalehetőség. Ezt több országban is látni lehetett. De ez a program csak arra volt jó, hogy ideiglenes vagy rossz minőségű munkahelyeket hozzon létre, és a fiatalokat folyamatosan a határozott munkaidejű szerződések ördögi körébe zárja be. Azt gondolom, hogy ez nem lehet a megoldás. Ezzel nem lehet megoldani a probléma gyökerét. Jobb lenne, hogyha olyan megközelítést alkalmaznánk, amelyben átalakítjuk ezeket a nem létező állásokat olyan projekteké, amelyek kutatási, fejlesztési, innovatív programok, és amelyek kihasználják a fiatalok tehetségét, és a társadalmat is gazdagítják. Ez tenni azt lehetővé, hogy létrehozzuk azokat az álláshelyeket, amik hiányoznak, nem pedig ezek az idegenes állások, nem ez a megoldás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hánke kolléga zöldektől. Um, and thank you to Romana Toms for providing this uh, as a basis for the discussion. Köszönöm szépen, hogy a vita alapját szolgáló, alapjául szolgáló eszmefutatásokat elmondta nekünk. Ez egy vitatott kérdés volt. Az a kérdés, hogy most a Youth Employment Initiative-vel tovább megyünk, e, vagy csak a problémáit megpróbáljuk kijavítani. Mert az biztos, hogy mindenkinek vannak ö, olyan gondolatai, hogy lenne mit rajta bőven javítani, hatékonyabbá tenni. Három gondolatra szeretnék ezek közül most csak rávilágítani, sokat már a kollégák is említettek. Szükség lenne a helyzet rendes felmérésére. Még mindig hiányoznak az adatok a teljes képhez, és így aztán nehéz jó jelentést írni, valahol el kell kezdeni a dolgot. A második gondolatom, amit az előadó is említett, hogy hogyan értékeljük a minőségi ajánlatokat, mit tekintünk annak, ez egy politikai kérdéseket is érintő érzékeny kérdés, és eh, ugye el kéne kerülni eleve az olyan helyzeteket, hogy kiszolgáltatottá váljanak a munkavállalók, és meg kéne erősíteni eh, azokat a programokat és azon elemeit a programoknak, amelyek eh, sikeresek voltak az ifjúsági szervezetek körében, és a jelentésben meg kéne említeni, ki kéne jobban domborítani ezeket az elemeket, és a fiatalok vonatkozásában felsorolható pozitívumokat. A tényfeltáró mission során feltárt összefüggéseket. Összességében jónak értékelem a jelentést. Köszönöm szépen. Az INF-től e hallgatjuk meg a... Köszönöm, elnök úr. Az ifjúsági kezdeményezés végrehajtása figyelembe veszi azt a fehér könyvet, amelyet a számvevőszék adott ki, és kimondja, hogy nem lehet -e meghatározni, hogy hány fiatal vette igénybe ezt a kezdeményezést. Az előadó ezért kéri, hogy a megvalósítást kövessék nyomon, mind az ifjúsági garancia, mind pedig a kezdeményezés tekintetében, hogy megbízható és összehasonlítható adatokat nyerjünk. A számvevőszék megállapította ezen kívül, hogy jelentős a kockázata annak, hogy a finanszírozások felváltják a az állami finanszírozásokat. Ugyan kötelezővé kívánták tenni a társfinanszírozást, de ezen még munkálkodni kell. A jelzett hibákat ki lehet javítani, de ez főleg arra világít rá, hogy a jelenlegi eszköz mennyire hiányos. Most már négy éven működik ez a program. Végül is az a lényeg, hogy megtudjuk, hogy hová kerültek azok a pénzösszegek, amiket erre fordítottak. A Horvátország és Szlovéniába irányuló misszió sokat segít majd abban, hogy valós adatokat nyerjünk. El kell mondani, hogy a fiatalok munkanélkülisége az európai politika egyik nagy kudarca, és különösen foglalkoztatási területen gondoljunk vissza arra, hogy egy 25 éven aluliak 55%-a munkanélküli. És mindezen okok miatt nagy figyelemmel követjük ezt a munkát, és részt fogunk venni az egyeztetésekben. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük! Most akkor bárki megszólalhat még, ha kíván. Az előadókat, az árnyék előadókat már itt nem nagyon látom. Jut, Danuta, elnézést nem láttalak. Bocsánat, tessék Danuta. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr. Elnézést, csodálkozom, hogy itt sem vett észre, pedig eléggé előlök. Gratulálok a Románának a jelentéséhez. Jó ötlet találkozni a fiatalokkal a régiókban, és megnézni, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés a gyakorlatban hogy működik. A parlamentnek vannak információs irodái, kiváló helyszínek lehetnek ezek az ilyen találkozókra. Volt már erre példa, Balázs úr finanszírozott például ilyet. Jó tehát az ötlet. És találkozni kéne tényleg azokkal, akik számára írodott a program, és akik a haszonélvezői. A számvevőszéknek is van már jelentése az ifjúsági kezdeményezésről, a szociális alap kapcsán, de és hallunk arról is, hogy vannak a programnak gyenge pontjai, vannak kritikák, hogy egyes pénzeket nem jól, nem elég hatékonyan költenek el, ezért talán érdemes lenne még további kritériumokkal gazdagítani a programot, hogy objektíve megítélhető legyen, hogy mennyire hasznos a program. Szerintem, mivel több millió fiatal vett részt képzésben és kapott munkát, távlatokban tekintve a dolgot, akkor nem mondható, hogy nincsen hatása, de ezt le kéne írni, fel kéne mérni. Országainkban a tanárok gyakran képtelenek lépést tartani a bizniszmodellek változásával, a képzési igények változásával. Arra képezzük a fiatalokat, hogy munkát találjanak, vagy arra, hogy saját vállalkozásokat indítsanak. Azt hiszem, hogy az utóbbi fontos lenne, hogy a vállalkozó kedvet minden eszközzel támogassuk. És egyre több példát lássunk arra, hogy fiatalok saját vállalkozásokat indítanak, részt vesznek döntéshozási folyamatokban. Ezt jó lenne, hogyha a tanárok számára is megnyitnánk ezt a tudat fejlesztési folyamatot. Legyenek képesek a tanárok elmagyarázni a fiataloknak, hogy hogyan kell az információkat értékelni, használni, nem egyszerűen befogadni. Remélem, hogy összességében sikeres lesz a program, és learathatjuk majd a gyümölcseit. Az ifjúsági garanciát emlékszem még Elizabeth Maren Sartier, Ria Martin voltak azok, akik elvittek minket Franciaországba, Hollandiába, a helyszínekre, hogy amikor a garancia program elindult, és akkor is elmondtuk, már nem garanciákat akarunk, hanem rendes munkahelyeket. Köszönöm szépen, Danuta. Sorry. So, eh, További megszólalási igények. Akkor engedjék meg a kollégák, hogy három megjegyzést tegyek én a végén, egyben ösztönözve is a tovább lépést. Úgy érzem, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy az intézkedések minősége a nemzeti eh, alkalmazási szinten meglegyen. Én láttam már Németországban olyan időszakot, amikor a magas fiatalok körében jelentkező munkanélküliséget megpróbálták visszaszorítani statisztikai módszerekkel, de nem volt ezeknek minőségi jellege. Csak azt akarták, hogy a százalékos arány csökkenjen. Ha okos intézkedéseket akarunk, akkor ezt elkerüljük, és tartalmilag velős intézkedéseket hozunk, nem pusztán a számokra utazunk, hanem, és az is biztos, hogy a saját eszközökkel egyedül nem tudjuk megoldani, legfeljebb a nemzeti szintek tudunk segítséget nyújtani, de ha nemzeti szinten erre nincsen akarat és ambíció, akkor nem lesz könnyű helyettük, vagy hát lehetetlen helyettük ezt elvégezni. Az Európai Beruházási Program Juncker ide vagy oda mindenképpen szükséges, hogy a tagállamokban munkahelyeket teremtsen, és nem csak a válságok sújtott országokban. Végül pedig a bizottság felé fordulva mondom ezt, hogy úgy gondolom, hogy szaképzési rendszereink Európa szerte nagyon különböző szinten állnak, és amit Danuta itt megfogalmazott, hogy a szakképzési kapacitásainkat jobban kéne kihasználni, jó gondolat, de magát a potenciált is nevelni kell, a szakképzési potenciált, nem csak kihasználni a meglévőt. Nem akarok itt néven nevezni tagállamokat, de nagyon nagy különbségek vannak a képzési és a szakszervezeti rendszerekben, tíz éves különbségek vannak a tagállamok között. És sajnos a szakképzésben oktatók végzettsége, kompetenciái sem mindig kielégítőek, és nem tudnak olyasmit tanítani, ami a mai világban értékesíthető, hasznosítható. És ez így marad, akkor nem várható hatékonyságnövekedés. Köszönöm az inputokat, a jó ötleteket. További sok sikert kívánok az együttműködéshez. 26-án jár le a módosítók benyújtási határideje. A módosítókról október 10-én fogunk itt a szakbizottságban eszmét cserélni. December 5-én szavazunk róluk, hogy mikor kerül a plenáris elé, ezt még nem tudjuk, de még jó pár intenzív hónap arra szükségünk is van valóban, hogy ezeket a kezdeti gondolatokat érdemben kidolgozzuk. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Utolsó napi rendi pontunk következik. Nagyon jól beosztottuk az időnket. Ugyan az előadó itt van, de az árnyék előadók még nincsenek itt. Nem tudom, hogy most elkezdjük-e vagy sem, vagy rövid szünetet tartsunk. Ari Béroz itt nem látom, Maria Arénát sem. Itt van. Na. Hogy lehet, hogy nem láttalak? Úri Trebéziász azonban tényleg nincs itt, Lin Boylan sincs itt. Meszerics Tamás, sem látom. Also eine ganz kurze Unterbrechung. nagyon rövid szünetet tartsunk értesítsük a érintetteket, hogy jöjjenek. Dann fangen wir mit dem Thema an. Mégsem rendelek el szünetet. Kezdjük el a vitát. Az euróövezet gazdaságpolitikájáról Jana Tóm a téma előadója. Jana Tóm itt van, meg is kapja a szót. Tessék! Köszönöm szépen, megértem az árnyék előadókat, akik eltűntek, hiszen ez az utolsó nap nyájszünet előtt. El tudom nekik ezt küldeni írásban, hogyha nem jöttek el, és azt gondolom, hogy így is nagyon jól együtt lehet velük működni. Kedves kollégák, szeretném be, benyújtani az euró, e, euró, euró terület gazdaságpolitikájáról szóló jelentésemet. Nem lehetünk túl optimisták munkavállás munkanélkülése 9,7% volt tavaly márciusban, amely ebben van pozitív jelenség. Idén március a 10,2%-ra nőtt fel, és nem sikerült még visszafordítani a válság előtti időszakra értékeire. Engem leginkább a fiatalok munkanélkülisége érint, érdekel, és teljesen egyetértek azzal, amit el, elhangzott a záró megjegyzésekben az előző előadó részéről, a fiatalok munkanélkülisége jelentős probléma. 2016 márciusában az euró térségeben 19,4%-os volt a fiatalok munkanélkülisége, ez alacsonyabb az előző évhez képest, de továbbra is elfogadhatatlan magas. Kedves kollégák, ahogy önök is tudják, a tagállamok nagy munkaerőpiacainak feltételei nagyon eltérőek, és bár történt némi előrelépés az egyes reformok megvalósításában, ezek nagyon korlátozottak voltak, és egyes szakpolitikai területeken országos specifikus ajánlásokat kellett tenni. A a fenntartható munkaerőpiaci politikákat vissza kell fogni. Hiszek abban, hogy a bizottságnak megfelelő finanszírozást kell biztosítani a, a fiatalok munkavállalási kezdeményezésének folytatására, hogy az működjön és megvalósítható legyen, figyelembe véve a legutóbbi e, számövőszéki e, jelentést a fiatalok munkanélküliségéről. Ez a jelentés elmondja, hogy a tagállamok e, nem biztosítják azt, hogy mindazok az emberek, akik ne, e, nincsen, amiket nem kaptak e, e, állást, átképzésben részesíthessenek négy hónapon belül azért, hogy újra csatlakozhassanak a munkaerőpiacra mivel ez egy puha törvény, ennek meg, me, megvalósítása a tagállamok jó akarátán múlik, és ebben többet kell bátorítani a tagállamokat a fiatalok munkanélkülisége az oktatási rendszer kudarcának tekinthető, és gyakran így is van. A megfe- nem megfelelő finanszírozás alá- alása az ő munkavállásokat, hiszen nem képezhető megfelelően képzett munkaerő. munkaerő. 2015-ben a kormányzati kiadások ebben a területen 4,9%-os GDP tettek ki, de jelentősen kevesebb volt egyes tagállamokban. Megértem, hogy fontos téma, ez egy másik téma a szakbizottságban is, de ezek nagyon szorosan összekapcsolódnak. Az oktatás egy másik kihívás. Szerintem um, fel kell használni a digitális technológiákat, digitális kompetenciákat nem szabad szűkösen értelmezni, hiszen nem csak az alapvető programokat kell tudni használni a digitális készségek megfelelő szintje nem, e, nem, alás, nem ás alá a digitális e, közös piac kialakulását, és a következő tíz évben e, a piacon nem tudunk semmit sem tenni, hogyha rosszak a digitális képességek. Kölcsönösen el kell ismerni a képesítéseket azért, hogy ezeket a hiányosságokat pótoljuk. Kedves kollégák, egyensúlyt kell teremteni a gazdasági és szociális dimenzióban lehetővé teszi az a gazdasági helyzet javítását. Az in-work poverty kérdését is meg kell oldani, el kell érni az Európa 2020-as célokat, nagyobb, erősebb ajánlásokat kérek a tagállamoktól a szociális integrációért, és hiszek abban, hogy a minimális készségek fontos szerepet játszanak abban, hogy a szegénységet csökkentsük. Ezek a legfontosabb ajánlásaim, és izgalommal várom az önök véleményét és ajánlásait. Köszönöm szépen. csak még egy másik jelentéstevő van jelen, Mari Arena, akinek mindenki mást kell helyettesítenie, parancsoljon. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm az előadó asszonynak, hogy előadta a beszámolóját. Szeretném megosztani önnel azt, hogyha csökken a munkanélküliségi ráta, annak örülhetünk de azt gondolom, hogy nem szabad olyan hamar örülni, mert a statisztikai adatok miatt sajnos nagyon sok probléma húzódik meg, tehát a munkanélküliség csökkenése nem azt jelenti, hogy a foglalkoztatás minősége javulna, és az európai polgárok életminősége sem feltétlenül javul ettől. Azt láthatjuk, hogy egyes régiókban nagyon nagy az egyenlőtlenség a munkanélküliséget tekintve, Tehát vannak olyan helyek, ahol kisebb, máshol nagyobb a munkanélküliség. És sokszor a statisztikák elrejtik szem elől azokat, akik a legkiszolgáltatottabbak. Ezek ma nagyon gyakran nők. És ez egész Európában így van. Ha megnézzük a különböző régiókat, különböző országokat, akkor ezek között is nagy egyenlőtlenségeket láthatunk a foglalkoztatásban. Tehát elmondanám, hogy a szocialistáknak és a demokratáknak milyen prioritásai vannak a szociális Európa felé vezető úton. Ahogy ön is mondta, természetesen az első pontnak nagyon fontosnak kell lennie továbbra is. Ez a folyamatos tanulás és oktatás, ezt fontosnak tartjuk a fiatalok esetében is. Ma a diplomás fiatalok is nehezen találnak munkát, de azok, akiknek nincsen diplomájuk, azok még nehezebben találnak állást, úgyhogy fontos, hogy minden fiatal hozzáférhessen az oktatáshoz. Gondolok itt a formális oktatásra, ami oklevelet ad, de gondolok az informális oktatásra is, amit szintén lehetne értékkel felruházni akkor, amikor valaki munkát keres. Ahogy ön is mondta, a második pont nem az, hogy megtartsuk az ifjúsági garanciát és a foglalkoztatási kezdeményezést, hanem azt, hogy ezeket tovább fejlesszük. Én nem tartom azt normálisnak, hogy amikor az ifjúsági garancia végrehajtásában elégtelenségek mutatkoznak, akkor ezt ölbetett kézzel kell néznünk. Ez nem így van, ennél többet kell tennünk, ebből ennél jobban kell ezt megvalósítanunk. És szeretném elmondani, hogyha rá tudjuk kényszeríteni a tagállamokat arra, hogy a költségvetési paktumot tartsák be, akkor arra is kötelezhetjük őket, hogy hatékony intézkedéseket hozzanak a fiatalok visszavezetésében a munkába. Ugyanis a fiatalok jelentik Európa jövőjét. Sokkal többet kell követelnünk a tagállamoktól az ifjúsági garancia és annak hatékonysága területén. Tehát én azt kérem, hogy többet és jobbat tegyünk a fiatalok érdekében. A harmadik prioritás egy olyan politika, ami támogatja a munka és a magánélet közötti egyensúlyt. Beszéltem a, arról, hogy a nők foglalkoztatási rátája alacsonyabb, mint a férfiaké, és ez nagyon sokszor azért van, mert nem tudják a munkát összeegyeztetni a magánélettel. Nagyon fontos, hogy továbbra is dolgozzunk ezen a csomagon. Nagyon örülök, hogy a bizottság javaslata megérkezett az apasági szabadsággal kapcsolatban is de fontos még itt a gyermekgondozás kérdése is, tehát több olyan szolgáltatásra van szükség, amivel össze lehet egyeztetni a munkát a magánélettel. A következő prioritás az, hogy a kollektív tárgyalás lehetőségét megerősítsük. A szakszervezeteket sokszor úgy tekintik, mint akik csak megakasztják a haladást, mert ők meg akarják védeni a munkavállalókat. Az európai modell az erőegyensúlyon alapul, ami a munkahelyen úgy néz ki, hogy a munkaadó és a szakszervezet áll egymással egyensúlyban. Nem szabad megfosztani a munkavállalókat attól az egyensúlytól, amit a szakszervezetek jelentenek, és ezért meg kell újítani a párbeszédet a szakszervezetekkel és a szociális partnerekkel. A kollektív tárgyalásra lehetőséget kell adni, hiszen ez biztosítja, hogy a munkakörülmények megfelelőek legyenek a munkavállalók számára, és igazodjanak a munkavállalók sajátosságaihoz. A kollektív tárgyalás tehát természetesen központi jelentőségű. Egy másik prioritás, ami még mindig a szociális párbeszéd témakörébe tartozik, az, hogy a szakszervezetek jogait meg kell erősíteni. Ez a foglalkoztatás biztonságához is hozzájárul, Jelenleg Európában nagyon súlyos egyenlőtlenségek mutatkoznak a fizetések területén, ezen is dolgozni kellene még. A szociális védelem intézményeit meg kell erősíteni. Gondolok itt az első nyugdíj pillére és az egészségbiztosításra. Az európai szemeszterben azt láthattuk, hogy az országonkénti ajánlásokban az Európai Parlament sok olyan ajánlást tett, ami ezeknek a pilléreknek a privatizációját javasolná. Ez azt jelenti, hogy a második és a harmadik pillére helyezni a hangsúlyt, és elsorvasztaná az első pillért, ami a legszolidárisabb, a legméltányosabb, a legegyenlőbb a munkavállalókat tekintve. És itt is előkerül a nők és a férfiak közötti egyenlőség, mert a szegénység is megtörténhet, 40%-os különbség is lehet akár a nők és a férfiak nyugdíja között. Ez a, a szakadék még tovább mélyülhet, hogyha a privatizálás megtörténik, mert sok nő olyan ágazatban dolgozik, ahol nem keres sokat, és nem tud a második és harmadik pillérben takarékoskodni. Tehát szükség van az első pillérre ahhoz, hogy ezeket a különbségeket csökkenteni lehessen. És ezért mindenképpen a az első pillért kell előnyben részesíteni. És mivel én vagyok az egyetlen itt, elnök úr, felhasználom az teljes hozzászólási időt. A munkakörülmények javítását is prioritásként kell kezelni. Korábban beszéltem már a rossz minőségű álláshelyekről, de itt van még a szociális dömping is. Tehát ma egymás alá ígérgetnek a szolgáltatók Európában, ez pedig tönkreteszi azt a jóléti fejlődést, amelyet az európai munkavállalók élvezhettek. Tehát a szociális dömping és az ebből következő visszaélések elleni fellépés nagyon fontos, és ez is hozzájárulhat az, hogy a polgárok ne idegedjenek el az európai projekttől. És hogyha helyesen akarjuk mérni azoknak az intézkedéseknek a hatását, amelyeket meghozunk, akkor megfelelő mutatószámokra van szükség a GDP vagy a növekedés, ezeken kívül azt hiszem, hogy megfelelően mért, mérhető szociális mutatószámokra is szükség van. Ezek legalább akkora értéket teremtenének, mint a tisztán gazdasági mutatók. Köszönöm. So, dann danke ich den mindestens, dann danke ich den mindestens fünf Berichterstattern, die jetzt gerade geredet haben. Nos, meghallgattuk a szakértőket. Az EFDD ELF részéről nincsenek előadóink, ezért akkor úgy látom, hogy többen nem kívánnak megszólalni. Akkor már a lezárhatjuk az ülést. Július 19-e vagy 17-e a módosító benyújtási határideje délben. Az bizottság szeptember 28-án foglalkozik majd ezzel a témával. Ez egy vélemény az ECON jelentéshez, és akkor utána az ECON-nal is majd a szőlünk és szavazunk. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és használja ki mindenki jól a megtakarított időt, viszont jöjjön akkor holnap reggel 9 pontosan. Viszontlátásra jó estét!